in the European Parliament. So somehow we are making a little bit of history. I trust that this will be a pressure. for us all. Digitalization is becoming more and more. A digitalizáció egyre inkább fontosabbá válik, mint nemzeti, mint pedig nemzetközi szinten. A COVID-19 járvány rámutatott arra, hogy mennyire fontos a digitalizáció, ezek az eszközök, amelyeket most is használunk. Ezért fontos ez a mai ülés is. Nagyon fontos az, hogy a modern követelményeknek a jogakotási folyamat is megfeleljen. Mielőtt még megkezdenénk a mai ülésünket, hagyosszak meg néhány technikai pontot. Angolul, franciául, németül, spanyolul, olaszul, lengyelül, bolgárul, görögül, dánul, magyarul, észtül és horvátul van tolmácsolás. Kérem, vegyék figyelembe, hogy a telefonon történő bejelentkezést, vagy a kamera nélkül történő bejelentkezést nem tolmácsolják. a képviselőkkel a távtolmácsolási eszközzel kötődünk össze. Hogyha szeretnének szót kérni, akkor a szót kére gombra kell kattintani. Ha megkapják a szót, akkor a speak gombot kell megnyomni. Most törjünk rá az első hozzászólánkra, Grubesics úrra, aki az Európai Bizottság részéről fog hozzászólni. Üdvözöljük Gravisics urat, és 10 percre meg is adom neki a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt szakbizottsági képviselők, tisztelt résztvevők! Nagyon szépen köszönöm azt, hogy megadták ezt a lehetőséget nekem itt, hogy beszélhessek önök előtt. Valóban nem csak azért van ez, mert egy olyan egység tagja vagyok, amely a polgári kérdésekkel foglalkozik, és hogy a digitalizáció bizottsági prioritás lett. Nem csak ezért vagyok itt, hanem azért is, mert együttműködtem a Juri szakbizottsággal már régóta, és örömmel megosztom önökkel azokat a prioritásokat, amelyeket a különböző testületekben állítottunk fel. El kell mondjam azt, hogyha megnézzük a háttérdokumentációt ezen ülés esetében, és elnézést kell kérnem egy dolog miatt most. Én főként a polgári kereskedelmi területen dolgozok, és az önök napi rendje sokkal gazdagabb, úgy látom, hogy adminisztratív közigazgatási kérdéseket is megkívánnak vitatni, eljárásjogi kérdéseket is európai, illetve nemzeti szinten. Bár azáltal, hogy polgári jogi, kereskedelmi jogi kérdésekre specializálódtam, így egy különleges helyzetben vagyok, ugyanis így képes vagyok önökkel egy kicsit beszélni arról, hogy miért fontos az európai polgári kereskedelmi jog, és remélem, hogy megbocsátják ezt nekem, ezt a kis kitekentést, ugyanis a legtöbb elv e mögött ezek nagyon áthidalóak, és ezek támogathatják a digitalizációt összességében. Ezt elmondván szeretném elmondani azt, hogy az európai polgár és kereskedelmi jog kb. 20 évvel ezelőtt kezdődik, 1999-ben a Tamperei Tanács ülésen számos következtetést rögzítettek. Az egyik következtetése ennek a tanácsülésnek az volt, hogy rájöttek arra, hogy annak érdekében, hogy nyílt legyen, nyitott legyen Európa, ne legyenek határok, hogy az állampolgárok, a vállalatok szabadon mozoghassanak, ehhez nem csak az kell, hogy fizikai módon legyenek képesek határokon átlépni, ahhoz, hogy igazi szabad mozgás legyen, az kell, hogy az állampolgárok és a vállalatok, amikor az egyik tagállamból a másikba mennek, akkor ne csak fizikai módon lépjék át a határt, hanem vigyék maguk jogokkal, az összes jogot, kötelezettséget, amivel normális esetben rendelkeznek a származási tagállamban. Az elkövetkező 20 éven át a bizottság és a jogalkotók egy fantasztikus, aki ö, kört hoztak létre, ami által valaki Lengyelországból, Németországból átmentvén minden jogát, kötelezettségét magával viheti, akár még polgárjogi, családi jogi követeléseket is. És ez szerintem jól működött 20 éven át, jó akit sikerült kiépítenünk ezen a területen, és hogyha az állampolgároknak a bíróságra kellett menniük, akkor nem volt gond. Az aki által lehetett azonosítani az illetékes bíróságot, tehát a bíróságon meg lehetett oldani a kérdést, lehetett biztosítani az állampolgárok jogait a bíróságon. Ez egészen jól működött ez év vég, amikor ez év elején, február végén, március elején a bíróságok bezártak. A bírók, a bíróságok nem tudtak már úgy működni, mint korábban, és más üzletek esetében kávézók esetében. Talán nem olyan nagy gond bezárni a kapukat, majd újra megnyitni, amikor lehet, viszont elképzelhet, elképzelhetik, hogyha valaki például éppen vállás alatt van, vagy az elvált férj elvitte a gyermeket például Portugáliába, akkor az nem igazán ugyanez a helyzet, mint egy étterem, hogy bezárják az éttermet, aztán majd kinyitják. Nem lehet azt mondani egy bírónak, hogy majd egy hónap múlva, két hónap múlva, vagy jövőre jöjjön vissza, és akkor rendezzük az ügyét függően attól, hogy a járvány miatt mikor folytathatjuk a munkánkat. Történelmi szempontból tehát problémás helyzetbe kerültünk ez évben, és ekkor az európai állampolgárok nem rendelkeztek garanciával arra, hogy tudják foganatosítani jogaikat, családjogi, polgárjogi, kereskedelmi jogi jogaikat. Azért, mert a technológia nem követte az állampolgárok igényeit. Ez persze most nem um, új. Már tíz évvel ezelőtt az Európai Bizottság elkezdte az e-justice-t, annak érdekében, hogy gyors igazságszolgáltatást lehessen biztosítani. Az Európai Bizottság gyorsan járt el a digitalizációt prioritássá emelte ez évben. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy minden problémát meg lehetett volna oldani. Annak érdekében, hogy hatékony legyen a szolgálatok, az igazságszolgáltatás digitalizációja, hogy biztosan lehessen az európai vállalatok, állampolgárok jogait, számos dolgot meg kellett valósítani. Először is egy alfejezetet kezdenék azzal, hogy azt mondom, hogy már vannak jogszabályok a polgári kereskedelmi jogterületén, területén, amelyeknek jó digitális komponensei vannak. Egy sikertörténet például a bizottság a jogotok számára a múlt évi elfogadása két rendeletnek a dokumentumok esetében ezek, dokum, ezek a rendeletek, ezek a jogszabályok lehetővé teszik azt, hogy digitális eszközöket lehessen alkalmazni akkor, amikor bírósági dokumentumot kell elküldeni egyik tagállamból a másikba, vagy akkor, amikor meg kell hallgatni valakit, vagy bizonyítékokat kell benyújtani a bíróság elé. De ez nem jelenti azonban azt, hogy minden probléma megoldódott volna azáltal, hogy határokon átnyúlóan digitálisan küldhetjük a dokumentumokat, csak mindent kell még tenni, például Képzeljék el azt, hogy önöknek bíróságra kell menniük, de nem tudnak elmenni, mert a bíróság fizikai módon nem elérhető, vagy nem lehet elmenni valakinek az ügyvédjéhez sem, mert az ügyvédek is bezártak. Mit lehet tenni? Biztosítani kell azt a az állampolgárok számára, hogy otthonukból képesek kommunikálni a hatóságokkal hatékony módon, és hogy ezt a kommunikációt el is ismerik harmonizált módon a tagállamokban természetesen. Aznak a kötelezettsége, hogy egy ilyenfajta környezet létrejöhessen, ezt két kötelezettségre osztják, kétfajta kötelezettségre. Egyrésztről az európai intézményeknek van egy felelőssége egyrésztről, vagyis előre kell tekinteni, azt illetőleg, hogy a jövőbeli jogalkotást hogyan lehet digitalizálni. Nagyon sok szabályozás van, amelyet már digitálisnak nevezhetnénk, például, hogy egyet mondjak a családjog területén, Különböző formula nyomtatványok léteznek, 11 különben, különböző nyomtatvány létezik, viszont az állampolgárnak egy harmonizált nyomtatványt kell alkalmaznia, sokkal egyszerűbb így a kommunikáció, de ez nem azt jelenti, hogy ezzel véget ért a munkánk. Az európai intézményeknek erre gondolni kell, gondolniuk kell arra, hogy minden új jogszabálynak magában kell foglalnia a lehetséges digitalizációt, de ez még mindig nem a történet vége. Másrésztről a tagállamok azok, akiknek arra kell gondolniuk és le kell vonniuk ezen járvány tanulságait, hogy a tagállamok nak is arra kell gondolniuk, hogy minden jogszabályt, amit elfogadnak, el kell látni digitális dimenzióval. Az elnök megszakítja a hozzászólót, hogy egy perce maradt már csak. Elnézést. Ahogy már mondtam, azt az állampolgárok harmonizált módon ha hozzáférnek a hatósághoz, ez nem ér semmit, hogyha a tagállamok nem bítenek ki tagállami szinten megfelelő infrastruktúrát ehhez. Azzal zárom a hozzászólásomat, hogy elmondjam, az Európai Bizottság az elmúlt hónapokban, és ezt lezárjuk majd decemberben, feltérképezte a tagállami digitalizációs infrastruktúrát, hogy lássuk azt, hogy milyen tagállamok milyen szinten állnak, hogyan lehet előrébb vinni a digitalizációt, és hogy hol vannak a kiskapuk, a hiányzó láncszemek. Elmondhatom, hogy várom ezt a mai vitát. Köszönöm szépen ismételten, hogy lehetőséget adtak nekem arra, hogy röviden beszélhessek erről a témáról, és remélhetőleg sikerül majd megválaszolnom az esetlegesen felmerülő kérdéseket is. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Gruvisic. Köszönjük szépen, Gruvisic úr. Livespect Nielsennek adok szót, aki a Dán parlament képviselője. 2018-ban a Dán parlament már hozott egy digitalizációval kapcsolatos döntést, és bevezették a biztonságos igazságügyi hálózatot. Tíz percet adok, hölgyem, hogy bemutassa az önök rendszerét. Köszönöm szépen. Nagyon rossz a hangminőség. Én az etikai vonulatáról szeretnék beszélni ennek a kérdésnek. Nagyon rossz a hangminőség, nem lehet nagyon érteni a beszélőt. Dániában régóta alkalmazzuk az európai jogot, és sokszor felmértük 68 óta, hogy hogyan sikerült, mennyire sikerült átvenni az európai jogalkotást, és a gyakorlatban megvalósul-e. Dániában már kb. 20 éve működik egyfajta elektronikus ügyintézés, nyilván időközben sokat fejlődött. 2001 ben vezettük be a digitális aláírást, és időközben ennek használata nagyon elterjedt, és most már a szociális juttatásokat, az egészségügyi elszámolásokat is elektronikusan bonyolíthatják a polgárok. és közvetlenül kapcsolatba léphetnek a releváns hatóságokkal. Van néhány kivételes terület, ami továbbra sem tartozik a digitális ügyintézés körébe, és az egészségügyi ellátásban is vannak ilyen területek, de alapvetően minden polgár tudhatja, hogy mit tudnak róla az egyes állami rendszerek, illetve ellátórendszerek, és követheti az orvosi költségeinek alakulását, visszatérítését, stb. Kétezer 18-ban a Dán parlament úgy döntött, hogy ezeket az eddig részben külön működő rendszereket integrálja, egybefoglalja, és a teljes közszférát digitális platformokra helyezi. Pártom aláírta ezt a megállapodást, és támogatjuk az erre irányuló intézkedéseket. Itt ugye olyan részletekre is ki kell térni, hogy egyes személyes jogok mennyire tudnak érvényesülni a digitális rendszerekben. Erre nagyon igyekszünk odafigyelni, mert nem elég a technológiai fejlesztésre, etikai kérdéseket is néha meg kell fontolni. És garantálni kell a polgárok bizalmát a rendszerekben, ehhez viszont nagyon erőteljesen, tisztán, garantáltan le kell védeni a személyes adatokat, és garanciákat kell adni a felhasználóknak, hogy mindig csak azokat az adataikat használják, és csak azok, akikre ők egyénleg felhatalmazást adtak, és engedélyt adtak. miközben Dánia az infrastruktúrális területen nagyot lépett előre. Mi is küzdünk egyes botrányokkal, hekkerekkel, előfordultak helyzetek, ahol sérült a rendszer biztonsága, és persze panaszok is felmerülnek. 2010-re összesen mint egy tízezer kisebb-nagyobb panasz futott be a rendszer működésével kapcsolatban. Ezeket nyilván folyamatosan javítják a szakemberek, de új meg új kihívások vannak, mint például ugye a külföldről, akár Kínából történő tudatos hekkelése a politikai rendszereknek. a technológiai rendszerek rendelkezésre állnak, de egyre több cég lép föl olyan igényel, hogy adatot bányásszon, és akár már vannak olyan területek, ahol kivételt kell adni, és lehetőséget kell teremteni, nagyon szűk körben persze, az adatok hozzáférhetőségéhez, főleg a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekmények, vagy a drogos bűncselekmények lekövetése érdekében. Erről persze folyamatos politikai vita zajlik, hogy az adatbányászatot kiknek és mikor és ki teheti lehetővé, és milyen körben, és hol sérül fölöslegesen az egyén érdeke. Ez egy jogi, erkölcsi kérdés, de például a gyermekek védelme prioritást élvező területnek nyilvánult ilyen szempontból. Most az új DPDR rendszer felállása előtt egy hónappal a mi kormányunk is intézkedéseket hoz, hogy felkészüljünk az új rendszer átvételére, de nem elég ezt nemzeti szinten, hanem önkormányzati szinten is le kell szabályozni. A Dán parlamentben a vita most az adatbányászatról zajlik. Sajnos megint előfordult egy olyan adatszivárgás, ahol 20 ezer polgár adatai kerültek ki a biztonságos rendszerből. A politikai pártok megosztottak az adatbányászat kérdéséről abban többnyire egyetértés van, hogy a gyermekek elleni bűnözés érdekében lekövethetők legyenek bizonyos adatok. De ez a vita nem fog soha lezárulni. Új kihívások fognak felmerülni, az ember méltósága mindig egy védendő terület marad, viszont változnak a kihívások és a definíciók. Dániában a polgárok nagyon érzékenyek ezekre a kérdésekre. A Dán adatvédelmi hatóság csak a parlament nek tartozik elszámolással, és nem a kormánynak. Ezzel próbáljuk megteremteni függetlenségét és szigorúságát minden szereplővel, akár az állammal szemben is. Kérjük, hogy érjen a végére a gondolatmenetének lejárt az ideje. Mondja az elnök, és még visszaadja a szót, de közben megszakad a kapcsolat, úgy tűnik. Tehát még egyszer az etikai kérdésekre különös figyelemmel kell lenni, és folyamatos vitát folytatni az új kihívások kapcsán ezekről a kérdésekről. Köszönöm szépen, hogy meghívtak és csatlakozhattam a mai üléshez. Thank you. Köszönöm szépen. Beck Nielsen asszony, nagyon érdekes volt mindez, mert talán ő is tudja, hogy ez egy olyan téma, amely a parlament mostani mandátumában az adatok kérdésköre minden bizonyal nagyon erőteljesen megjelenik majd. Tulajdonképpen nekünk jogalkotóként meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudjuk megvédeni az emberek adatait. Most pedig megadom a szót a parlamenti képviselőknek és a vendégeknek. Még mielőtt megadnám a parlamenti képviselőknek a szót, azt szeretném kérni, hogy mondjanak el nekünk mindig azt, hogy honnan érkeznek, melyik országból érkeznek, és hogy esetleg hajlandóak-e hozzátenni azt is, hogy milyen frakcióból érkeztek. Először az egyik koordinátor kérdezi, Merkel asszony, önél szó. Thank you very much and thank you. Köszönöm szépen, és Beck Nielsen asszonynak is köszönöm szépen a prezentációját. Ez szerintem rámutat arra, hogy mit is tehetünk mi társadalomként akkor, amikor az adminisztráció digitális eszközökkel ellátjuk, és hogy mit jelent ez esetlegesen az állampolgárokra, illetve a közigazgatásra vagy más érintett szereplőkre, cégekre vonatkozólag. A prezentációból az is teljes mértékben kiderült, hogy a Dán társadalom mennyire polarizált, megosztott ebben a kérdésben. Szerintem ez egész Európában így van. Nagyon nehéz azt gondolni, hogy ez csak Dániában lenne probléma. A családjog területén, vagy az adózás területén nagyon nehéz úgy előre haladni, hogy ne kellene semmit aláírnunk. A Dán társadalom egyébként sokkal digitalizáltabb, mint például az Európai Parlament. Ez is rávilágít arra, hogy rendkívül fontos az, hogy az állampolgárok adatait védő szabályok is megvalósuljanak, és ezeket rendesen be is tartassák. Főként, amikor központosított adatbázisokról beszélünk, ezzel kapcsolatban nagyon nagyok a kockázatok, hiszen a meglévő szabályok, akár az Európai Parlamentben megalkotott szabályok, stratégiák, vagy a GDPR szabályok megfelelő szinten működjenek, és a tagállamok ezek be, ezeket betartassák. A digitalizáció nagyon nagy hatékonysághoz vezet, ez eh, rendkívül jó hír, az állampolgárok számára, a kormányokkal való interakció területén, de más területeken is, és meg kell védeni az, ő, az emberek jogait, nem szabad, hogy a kormányok, illetve az állam visszaélhessen az adatokkal. Ezért rendkívül fontos az, hogy jobb jogalkotást tudjunk megvalósítani az adatvédelem tiszteletben tartása mellett. Elnök, köszönöm Melchior asszony. Kocikjász az úr következik a új demokráciától. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και βουλευτής... Jó napot kívánok! A görög parlamenttől csatlakozom ehhez az üléshez. Az új demokrácia párthoz tartozom Görögországban, és nagyon örülök annak, hogy hazámban is előrelépések tapasztalhatók a digitalizáció területén. Ennek kifejezetten örülünk. Egyébként pedig Európa, görög parlamentként szeretnénk támogatni azt a gazdaságot, amely ugyanakkor tiszteletben tartja az emberek jogait is. Tehát ez a két pillér rendkívül fontos. A digitális gazdaság, a beruházások hozzájárulhatnak a gazdaság átalakításához, ezért rendkívül fontos az adatvédelem biztosítása. Ilyen szempontból is látványos az, hogy az 5G technológiának milyen előnyei lehetnek. Szeretnénk ezzel kapcsolatban modernizálni a rendszert a licencek kiadásának kapcsán. Görögországban a beruházások a vonatkozó a 2019-es törvény arra is utal, hogy az infrastruktúrák fejlesztése hogyan kell megvalósuljon. Ez az 5G technológiákra is él. Egy új digitális jogszabályt is elfogadtunk az elektronikus kommunikációval kapcsolatban a nemzeti jogban, és ez egy gyors adatforgalmat tesz lehetővé az 5G hálózaton belül. Az 5G rendszert egyébként az év végéig szeretnénk pályázati úton kiosztani, ennek a frekvenciáját, és nagyon jó lenne, hogyha a bevételek 25%-át startup cégek támogatására tudnánk fordítani, főként innovatív vállalkozások esetében. Számunkra nagyon fontos az adócsalás elleni védelem, és ilyen szempontból az egészség és az egészségügy és az igazságügy adatait is digitálisá szeretnénk tenni. Egy nemzeti portált szeretnénk létrehozni a görög jogszabályok tekintetében. Ez tulajdonképpen egy kodifikált jogszabály kódexet tartalmaz, és ezt állandóan napra készen fogjuk tudni tartani, és ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem is az Európai Bizottsághoz. Konkrétan arra gondolok, hogy milyen döntéseket várhatunk az administratív igazságszolgáltatás területén, hiszen ennek köze van mindehez. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig Maragál úr kapja meg a szót három percre. Jó napot kívánok! Gratulálni szeretnék ennek a vitának a szervezőinek, és azt gondolom, hogy nagyon színvonalas hozzászólásokat hallhattunk. A járvány rámutatott arra, hogy mennyire fontos a digitalizáció, és hogy még fel kell gyorsítani ezt a folyamatot a jelenlegi szintekhez képest is. És bizony, az egyes jogalkotási javaslatok nem fognak túl sok pozitívumot hozni magukkal, ha csak ezeket nem tudják intenzíven használni az állampolgárok és a vállalkozások. Erre szükség van pedig, tehát ezt egy kicsit egyszerűsíteni kell. Nagyon sok az új kihívás, a jövőbeli európai kommunikációs kódex is nagyon fontos válaszokat tartalmaz. Az 5G hálózatok minden bizonyal nem sokára megvalósulnak a legtöbb országban, és ez új lehetőségeket nyit majd a gazdaság előtt, de akár az adminisztrációra is gondolhatunk, vagy a társadalmi különbségek elleni harcban is segítséget tud majd nyújtani. Nagyok az új kihívások. Mire gondolok? A cloud computing olyan kontextusban kell megvalósuljon, ahol a szolgáltatásokat leginkább a nagy észak-amerikai vállalatok biztosítják. Az adatszuverenitással kapcsolatos viták rendkívül fontosak, és ezek nagyon is relevánsak ebből a szempontból is, és bizony nincsen tényleges európai válasz erre nézve. És ugyanakkor szeretném, szeretnék több információt kapni a data mining kérdéskörére, amely gyakorlatilag nem is csak adatvédelmi kérdés. Ezt nagyon gyakran a rendvédelmi szervek alkalmazzák, sajnos nagyon rossz a vétel, nem hallható és nem tolmácsolható a hangminőség. Elnök, kérem fejezze be, kedves uram. Thank you. Thank you very much. Köszönjük szépen, mondja az elnök. És akkor most Még egyszer köszönöm szépen. Boss úr következik. Két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadóknak is az előadásaikat. a jelenlegi fejleményeket nagyon izgalmasnak tartom, bár vannak itt kockázatok, és először is eh, Grubizics úrnak mondom, hogy felmerült bennem az előadása során a kérdés, hogy eh, jó néhány nemzeti jogot kellene digitálisan felkínálni, és Nielsen asszonynak eh, mondanám, hogy önöknek milyen tapasztalataik vannak ezen a területen, és mindkettőjükhez intézném a kérdést. Hogyan lehetne elérni azt, hogy ne, hogy ne csak a kiberbiztonság valósuljon meg, hanem hogyan lehet ezt összekötni az identitással, hogyan lehet elérni azt, hogy akik bejelentkeznek, azok tényleg azok, akik nek mondják magukat, európai kontextusban pedig hogyan lehet nyelvileg eljárni, ez is érdekelne engem, különösképpen Dániából, a többnyelvűséget hogyan kínálják fel az állampolgároknak, és még egy dolgot a biztonságról, a blockchain-t lehetne itt használni. hogyan értékelik összességében azt, hogy ez előnye lehet-e az állampolgároknak, a, a cégeknek az, hogyha ezt határokon átnyúlóan megnyitnánk. Thank you very much, Mr. Boss. Now the floor... Köszönöm szépen. Most Volken úr kapja meg a szót az SND koordinátoraként. Öni a szó két percben. Ja, yeah, thank Köszönöm szépen, kedves elnök úr, kedves kollégák! Először is uh, szeretném megköszönni a felszólalóknak a beszédét. Nagyon uh, időszerű ez a mai vita, főként uh, a válság miatt amely rákényszerít bennünket, hogy még inkább digitálissá váljunk. Természetesen nagyon jó az, hogyha a közszolgáltatások és a jogalkotás is digitalizálódnak. Erre nagyon nagy szükség van. Ugyanakkor szeretnék egyet érteni azzal, hogy a digitalizáció során mindenképpen meg, be kell tartani a privátszférához való jogra, illetve a GDPR-ra vonatkozó standardokat. Garantálnunk kell azt, hogy ne zárjuk ki mindazokat, akiknek nincsen hozzáférése a digitális ö, ö, eszközökhöz, vagy digitális értelemben ö, nem ö, túlságosan képzettek, mert nagyon sokan vannak a társadalomban ilyenek. Ezért fontos az alternatív megoldások támogatása is. Az emberi kontaktusokat nem szabad kizárni, mert ezzel tudjuk garantálni azt, hogy senkit se hagyunk ki. És végül pedig szeretném azt a kérdést is feltenni, hogy vajon Beck Nielsen asszonyhoz szól ez a kérdés konkrétan, tehát hogy el tudnál mondani azt, hogy ezek a kérdések, amelyekre ön utalt, vajon a Dán közgondolkodásban benne vannak-e? És Németországból kapcsolódtam ma be a beszélgetésbe. Köszönöm. Thank you, Mr. Walken. Elnök, köszönöm szépen. Most visszaadom a szót Brujsics és Becknélsen úrnak, illetve asszonynak. Maximum két percben. Brujsics úr először a szó. Köszönöm. Yes, thank you. Köszönöm szépen hogy visszaadták a szót. Szeretném még egyszer megköszönni a parlamenti képviselőknek ezeket a nagyon is releváns kérdéseket. Először is nagyon örültem annak, hogy eh, hogyan is fejlődik Görögországban a nemzeti infrastruktúra fejlesztése, ez nagyon érdekes, és ezzel kapcsolatban volt egy kérdés is, miszerint a bizottság hogyan tudja ezeket a projekteket támogatni. Nos, ez a kérdés azért nem annyira egyszerű, mint amilyennek első hallásra tűnhet. Az Európai Bizottság mindenképpen támogat minden olyan digitális kezdeményezést a tagállamokban, amelyek az európai keretekbe illeszkednek. Volt egy Connective Europe Facility, amely hosszú éveken keresztül támogatta azokat a nemzeti projekteket a tagállamokban, amelyek a nagyobb európai interoperabilitási digitális tervekbe illeszkedtek. Az Európai Bizottság minden bizonyal folytatni fogja a jövőben is ezeknek az értékes projekteknek a támogatását pénzügyi értelemben is. Milyen eszközökről kell beszélni. Hát az e-kódex az egyik legfontosabb eszköz, amelyet egyébként a tagállamok építettek fel, és aztán az intézmények ezt támogatták, illetve nagyon tetszett nekik, és utólagosan is pénzügyileg támogatták azt. Az e-kódexen belül még arra vonatkozó tervek is vannak, hogy az EU lisszához bekapcsoljuk ezt a rendszert, mert így a tagállamoknak a lehető legnagyobb előnyt tudjuk biztosítani. Nagyon röviden, az identitás, az online identitás kérdése. Az interoperabilitás mindig az e-justice és a bizottsági tervezés keretein belül valósult meg. Ez az EID keretrendszeren belül, tehát egy egységes rendszerben kell gondolkozni a személyazonossági igazolások vagy a iratok között. Ez talán az egyik legjobb módszer arra, hogy nem csak az identitást, hanem általában egy online kontextusban az adatvédelmet is biztosítani tudjuk. Remélem, hogy koherens választ tudtam adni. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most visszaadom a szót Beck Nielsen asszonynak, de úgy tűnik, hogy technikai problémák vannak, úgyhogy mielőtt neki megadnám a szót, egy másik úrnak adom meg a szót, Miguel Gutierreznek, egy kedves barátom, a spanyol parlamentben egyébként kollégám is, ugyanahoz a párthoz is tartozunk. Miguel, öné a szó. yo creo, unas, en fin, unos mensajes tan clarificadores. Nagyon érdekesek voltak ezek a kérdések, és jelenleg még inkább időszerűek. Én a Ciudadanos párthoz tartozom, tehát a Renew csoporthoz tartozunk. Nos, hát logikus, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a jövő Európája digitális kell, hogy legyen. Egy digitális Európa, vagy semmilyen Európa, mi így látjuk a helyzetet, de ez egyben azt is jelenti, hogy nagyon nagy kihívásokkal kell megküzdenünk, főként az identifikáció, az identitások azonosítása, hogy nagyon könnyen kezelhető és univerzális, ugyanakkor megbízható rendszereket tudjunk létrehozni. Ezekhez hozzáférést kell biztosítani az állampolgároknak is fontos kérdéseket vetnék még fel, az egyikre már mások is utaltak. Mi van azokkal, akik nem élnek a digitális lehetőségekkel, hiszen nagyon sok ilyen közösség van még. Elképzelhető, hogy vannak olyan területek, ahol lehetséges mindezt megvalósítani, van, ahol ez nem lesz lehetséges. Ettől még az adminisztrációknak a szolgáltatásokat biztosítaniuk kell. Vannak távoli mezőgazdasági területek, amelyek ez nem érkezett még meg a digitalizáció, és nagyon drága is annak az alkalmazása. Vannak olyan területek Spanyolországban is, most konkrétan olyan helyekre gondolok, amelyekhez nehéz eljutni fizikailag. Ezek fontos kérdések lesznek a jövőben is, és a digitalizációt mindenki számára biztosítani kell. Tehát ezért kell erőfeszítéseket tennünk, hogy ezekhez a területekhez is el tudjunk jutni. A konnektivitás csak akkor működik, hogyha a digitalizációt mindenhol biztosítani tudjuk. Volt egy másik kérdés is az európai költségvetésre vonatkozólag. Én azt gondolom, hogy az európai intézmények részéről fontos lenne egy konkrét terv kidolgozása ezeknek a távoli területeknek a bekapcsolására. Van-e ilyen? Köszönöm szépen. Thank you very much, Miguel. Köszönöm szépen, Miguel. Most pedig Nielsen asszonynak adunk szót, megpróbáljuk neki megadni a szót két percre. but we can't fix that now. Nem sikerült megjavítani ezt. Lehet, hogy csak kamera nélkül fogok beszélni. Kamera nélküli felszólalást nem lehet eh, tolmácsolni. Miss Beck-Nielsen? Beck-Nielsen asszony itt van még? I'm afraid that, that means attól tartok, hogy már nem halljuk, nem látjuk Beck Nielsen asszonyt, így a következő napi rendi pontra rátérünk. Yes. Can you hear us or not? Hall bennünket, Beck Nielsen asszony? I can hear you. Hallom önöket, de a kamerám nem működik. Így csak megválaszolok néhány kérdést gyorsan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 de hát ezzel kell élnünk. Andrei Korobejnéket szeretném üdvözölni, aki az észt parlament alkotmányügyi bizottságának a tagja. Észtország nagyon jó példája a digitalizációnak a közigazgatás szektorában. A kormány és a közigazgatás főként már papírmentesen működik. Korobájnék úr, öné a szó 10 percre most, tessék. Én nem látok semmit, de lehet, hogy majd időközben megérkezik a kép. 22 év foglalkozok már az internettel, parlamenti képviselő vagyok, időről időre. Az, az észt parlament tagja vagyok, egy olyan frakcióban, amely európai parlamenti szinten a Renewhoz tartozik. Már a második diánál vagyok, ahol egy kis áttekintést adok arról, hogy a jelenlegi észt siker mögött mi is áll a digitális területen. Az elmúlt évszázadban volt egy olyan projekt, amelyet Tiger Lipnek, tigrisugrásnak neveztünk. A cél az volt, e- ezt, ezt az észt elnök indította be, internetet biztosítottunk minden egyes iskolának Észtországban. ban kötötték be az internetet egy könyvtárba, ez nagyon fontos volt ez, ez a lépés, hiszen ezt vezet majd később a XXI. században a későbbi internetes vállalkozókhoz Észtországban. Észtország mindenképpen világvezető a fejenkénti startupok tekintetében, úgynevezett egyszarvú, unikornis cégek számát illetően is első helyen vagyunk TransferWise például de ide tartozik egy ilyen cég, amely nálunk jött létre. A gyerekek megtanultak tehát kódolni már az iskolában, de igazából egyfajta gondolkodásmód kialakításáról volt szó. A négyes diát kérem. Az elkormányzati szolgáltatásokat az évszázad elején kezdtük létrehozni, és akkoriban Észtország a startupokat támogattuk, gyorsan alakultak a dolgok, előbb voltak meg a megoldások, mint a jogszabályok, így gyorsabbak voltunk, mint a többi ország. Bevezettünk egy olyan személyigazolványt, amelyel az emberek online is aláírhattak, Már 20 éve létezik ez. Online banki lehetőség is volt akkor már. Az emberek soha nem is mentek igazi bankfiókba, de a fő elképzelés az az volt, hogy lássuk azt, hogy nagyon fontos ez, ez fontos az ország számára, és ezért gyorsan jártunk el, és sikeresek voltunk. Ötös dia. Annak a fő oka, hogy sikeresek lehettünk az e-kormányzati szolgáltatásokkal, annak az, az oka az volt, hogy minden felhasználó tudja magát azonosítani. Tudom, hogy Németországban ez aggályt jelent. Egyfajta ideológiai kérdésről van szó. Minden állampolgárnak egy egyéni azonosító száma volt, Ezen szolgáltatások alatt van még egy réteg, amelyel adatot lehet cserélni, vagyis minden adat, minden szolgál, minden szerveren egyről álló, nem egy helyen van, tehát például a cím vagy a születési ö, pont. Ezen kívül adó előnyök is voltak, nulla a bevételi adó a cégek számára. Különösképpen fontos volt ez az IT cégek számára, ezért tudtuk tudtak létrejönni ezek a sikeres IT cégek Észtországban. Mi kis ország vagyunk, és így például a Skype egy óriási cégé nőtt ki nálunk. Természetesen a fő pont, a fő, előny az az volt, hogy mi gyorsan kezdtünk, hamar kezdtük ezt meg, 20 évvel ezelőtt kezdtük ezt meg. Viszont nem tudunk olyan gyorsan haladni, mint néhány afrikai ország, amely a fő projektjeiket most csinálják. Látunk azért lehetőségeket. Létezik egy E letelepedési program, kapnak egy fiókot, egy személyazonosítót eh, online, és ezzel létrehozhatnak bármit eh, online, például egy céget alapíthatnak, digitális nomád vízumot hoztunk létre ebben az évben azok számára, akik adóznak bármilyen más országban, egy olyan kormányzati szolgáltat hozunk létre, amelyet mások is alkalmazhatnak. Más tagállamokkal próbálunk így versenyezni, és megpróbálunk megfelelő helyet elérni. Utolsó dia volt ez, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm Korobájnik úrnak, nagyon érdekes volt az előadás. Kopriva úrra térhek rá, a cseh köztársaságból két perce van, övé a szó, tessék. Chair, we have lost Mr. Kopriva urat elvesztettük. akkor Bertira úrra, Berti úrra térünk rá, bár neki is vannak technikai gondjai. Favore, grazie. Nyomja meg a beszél gombot. Hallanak? Igen, halljuk, halljuk Önt. Öné a szó, Berti úr. The presentation from... Köszönjük a prezentációt az észt képviselő részéről. Én is néhány gondolatot szeretnék elmondani. Én 2018 óta vagyok parlamenti képviselő, és vannak arra vonatkozó intézkedések, hogy a lehető leginkább digitalizálni tudjuk a közszolgáltatásokat. Egy nagyon régi rendszert örököltünk meg, gyakorlatilag 52 éves az átlag munkatársunk, úgyhogy megpróbáltunk gyorsan lépni a digitalizáció terén. 2018-ban egy digitalizációs minisztériumot is létrehoztunk. Paolo Pizano tölti be ezt a tisztséget most, és hát azt gondoljuk, hogy kormány tisztviselőként, sőt a parlament elnöke is elmondta, hogy Észtországban az elmúlt évek során ez egy nagyon fontos téma volt. És valóban mi is megpróbáltunk egy indexet beépíteni a rendszerbe, amelyet a digitalizációra vonatkoztatunk, és amely szerepel a költségvetésünkbe is, tehát látni fogjuk pontosan azt, hogy a költségvetésnek milyen összegeit költjük a digitalizációra az Európai Unió az elmúlt tíz évben megszorító intézkedéseket alkalmazott, és így nagyon nehéz volt a fiatalok felé nyitni, akik ugye digitális benszülöttek, és hát szerettük volna az innovációt is ezen keresztül megvalósítani. És azt is látnunk kell, hogy mi lesz a jövője a digitális szolgáltatásoknak, Ugyanakkor a koronavírust meg kell találni, és nincsen szükség semmiféle specializációra a felhasználók részéről, ugyanakkor a rendszerben a másik oldalon az egészségügyi dolgozók részéről nagyon nagy specializációra van szükség. A nyomon követések, tehát a kontaktus keresés területén is fontos ez. Ezért is gondoljuk azt, hogy Európa és hazánk jövője szempontjából is a digitalizáció rendkívül fontos, és hát nagyon magas szintű standardokat kell bevezetni, hogy az emberek érezzék azt, hogy közel vannak, közel állnak a közszolgáltatókhoz, illetve a hatóságokhoz. Köszönjük szépen, Berti úr! Ez egy jó példa és mutatja azt is, hogy egy interoperabilitási rendszert, applikációt nagyon nehéz felépíteni. Valóban ez a fajta koordinációs szint elérése nagyon nehéz. Alexandrova asszony kapja meg a szót. Благодаря. Jó napot kívánok! Anna Alexandrovának hívnak. Én a bolgár parlament jogi bizottságának elnöke vagyok, és sokat foglalkoztunk az e-kormányzással 2014 óta a mi bizottságunkban is az a jogalkotási keret, amelyben elkezdtünk működni, azóta jelentősen változott. Bulgáriában megszületett az elektromos kormányzásról szóló törvény, és az ebből levezetett intézkedések is hatályban vannak. Az e-kormányzás fejlesztési programját 2023-ig kidolgoztuk. Az elkormányzásról szóló törvény megfogalmazza azokat az alapvető európai elveket, amelyek alapján működhet a rendszer. És jelentős összegeket költött a kormány az elkormányzás kiépítésére. Az egységes modell, amelyben az igénybenyújtás, az ellátás, a szankcionálás mind egy helyen van, és valamennyi állami szerv ugyanazt a rendszert használja, 375 különböző szolgáltatást képes most bonyolítani, és 28 ezer elektronikusan benyújtott kérelem érkezett csak 2020-ban éveleje óta különböző igénylések. Persze párhuzamosan még a papír alapú rendszerek is részben működnek, de jelentősen nőtt a nem papír alapúak száma. Például ma már büntetlenségről szóló Prius igazolást is lehet kérni elektronikusan. És az intézmény közi dokumentumcsere is nagy részt doku- a, elektronikusan zajlik. Elnök félbeszakítja a megszólalót, felszólalót. Lejárt az, az ideje, asszonyom. Köszönjük szépen! Basszul kap most két percet. Mr. Voss, can you... Fosz úr, nyomja meg a mikrofon gombot. Mr. Voss, the floor is yours. Voss úr, önnél van a szó, kérem nyomja meg a speak feliratú gombot az alkalmazásban. Um, so far I've got some problems here with my... Gondom van a kamerámmal. Take someone else before I'm, I'm coming back. I try again. Okay um, on this uh, list of speakers. Jó. A listámon Kopriva úr a következő, de neki is technikai gondja van. Karovéni úr azonban időközben meg már eltávozott. Emlékeztetem a táv résztvevőinket, hogy akkor van náluk a mikrofon, ha megnyomják a speak gombot. Emily Carriot szólítom most, aki a francia nemzetgyűlés pénzügyi bizottságának elnöke, és aki a bizottságával együtt 2016-ban igen komoly munkát végzett az elkormányzás kapcsán, és megteremtette a digitális platformját az igazságügyi eljárásoknak. Ja úr, most 10 percben önkap szót. Oui, bonjour à tous et merci pour cette initiative de, de... Köszönöm szépen ezt a kezdeményezést. Nagyon jó az, hogy a parlamenti képviselők az Európai Unió különböző országaiból részt vehetnek ezen az egyeztetésen. A francia köztársaság több digitális eszközt is kidolgozott már, gyakorlatilag nagyjából 30 éve kezdődött ez a folyamat. Például az adóhatóság volt az első, amely digitalizálódott, de hasonlóképpen az egészségpénztár is hasonló útra lépett. A francia hatóságok mindig is óvakodtak attól, hogy túlságosan digitális irányba nyomják a dolgokat, mert ez az alapjogok ellenébe megy, és a személyes adatokra vonatkozó szabályokat is megsértheti. Éppen ezért vannak erre vonatkozó jogszabályaink, amelyeknek az a célja, hogy az állam ne tárolhasson túl sok adatot az emberekről, és ne tudja összefésülni a különböző fájlokat. Egyébként ez egy 1968-as vagy 88-as jogszabály, és ez összhangban áll a bizottsági hasonló jogszabályokkal. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy az igazságügyben beszéljünk a digitalizációról. Erre is volt már utalás a parlamenti képviselők részéről, akik előttem szólaltak fel. Az, hogy telefonszámlákat, vagy akár lehallgatásokat össze lehessen kötni másfajta adatokkal, nos hát ezeket nagyjából 20 vagy 30 éve mi be, ö, ö, le korlátoztunk, hogy a meghallgatásokkor ezeket ne lehessen alkalmazni. Ugyanakkor nagyon gyakran a botrányok kapcsán derülnek ki ezek a dolgok. az adóhatóság az, amely a digitalizáció terén a 2000-es évek elejétől kezdve nagyon előre haladt, rendkívül nagy befektetéseket is eszközöltek, és gyakorlatilag egy előre kitöltött adóbevallást tesz lehetővé a természetes személyek részére, illetve a cégek, illetve jogi személyek részére is lehetőség van erre. A gyakorlatban ma az állampolgárok, akik mondjuk bérből és fizetésből élnek, gyakorlatilag semmit sem kell tegyenek az adóbavallásuk terén, mert ez gyakorlatilag automatikusan jön, az adátok pedig a munkaadók részéről kerülnek feltöltésre. Természetesen a szociális szolgáltatók is egyre inkább digitálisak, egyre több lépést alkalmazunk ezen a területen, és egyre több az online szolgáltatás. Egy másik fontos példa talán erre, hogy két évvel ezelőtt a csalás ellenes szabályt, jogszabályt elfogal, megfogalmaztunk. Én magam is foglalkoztam ezzel az ügyel, és uh, itt a data mining gyakorlatára vonatkozólag is szabályok szerepelnek. Ez egyébként tilos gyakorlat Franciaországban, és nagyon szigorúan ellenőrzi egy független szervezet, amely a személyes adatokat kezeli. A különböző szociális szolgáltatások, a munkanélküliségi támogatások és más adatok összefésüléséről van itt szó, amelyeknek az a célja, hogy a csalás ellen tudjunk harcolni. És aztán van itt egy másik példa is, amely kifejezetten az illegális tudatmódosítószerekkel való a kereskedelem ellenében hat. Nos, hát Franciaországban a az egészségügyi, digitális kérdések is nagyon időszerűek, de hát itt ugye az orvosi titoktartás kérdése is beletartozik ebbe, úgyhogy itt egy teljes szuverenitási kérdésről van szó, és talán nagyon érdekes lenne az is, hogyha európai szinten tudnánk kezelni ezt a kérdést, mert hiszen vannak olyan önkormányzatok, akik Európán kívüli szereplőknek, főként amerikaiaknak átadja ezeket az adatokat. Ami a jogszabály kidolgozását illeti, a digitális köztársaságért című jogszabályról van itt szó. Ezt konzultációra bocsátottuk hogy az emberek el tudják mondani ennek a jogszabályjal kapcsolatos gondolataikat. Ez mindenképpen nagyon jó demokratikus lépés volt, mert végre a parlament ténylegesen kikérdezte az emberek véleményét, és hogy megfelelte ez a törekvés az állampolgárok elvárásainak, ugyanakkor talán túl nagy lehetőséget vagy teret biztosítottunk a lobbik számára. Mondok egy példát ennek a jogszabálytervezetnek néhány egyébként nagyon is technikai jellegű javaslata. Nagyon nagy mértékben mondjuk egy Toulouse-i mérnöki irodától érkezett. Tehát itt mindig attól félhetünk, hogy ugyanazok a lobbik térnek vissza itt vagy ott, ugyanakkor azért mégiscsak jó lenne, hogyha az emberek mindennapjaira vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatban konzultációkat lehetne végezni. Ugye most a járvány van éppen minden Európai Uniós államban, és ezzel talán elértük a demokratikus jogok gyakorlásának széléhez, korlátaihoz is. Alkalmazkodnunk kellett, és ezzel kapcsolatban nem tudunk ugye szavazni. Elektronikus módon nem tudunk szavazni a francia nemzetgyűlésben, ezért proxy szavazással élünk, na most hát azért ez a nagyobb frakciók esetében gyakorlatilag megszünteti a demokratikus játékszabályokat, úgyhogy ezért kértük azt, az e- Ökológia, Szolidaritás és Demokrácia parlamenti frakció nevében, hogy olyan eljárásokat valósítsanak meg, amelyek az elektronikus szavazást létrehozzák, illetve megteremtik az ehhez szükséges feltételeket. Sajnos nem sok minden történt 8 hónap alatt. A franciaországi egészségügyi helyzet nagyon aggasztó jelenleg, úgyhogy azt hiszem, hogy megint csak ugyanez a probléma fog felmerülni ez a szavazásokkal kapcsolatban. A járvány rámutatott arra, hogy szükséges a digitalizáció. Ma például ez a konferencia is videokonferenciában valósul meg, egyébként a francia parlamentben is a lehető legtöbb ülést videokonferenciában szervezzük meg, mert ezzel is szeretnénk csökkenteni a vírus terjedésének formáit. Ugyanakkor láthatjuk azt is, hogy az oktatás területén a videokonferencia nem egy pozitív fejlemény, még a, akár az egyetemeken sem, most viszont ezzel élnünk kell. Tehát gyakorlatilag ez a járvány előre is vitt bennünket, ugyanakkor van azért még rengeteg lemaradásunk is. Idén sokat beszéltünk már arról, hogy egy platformra van szükség, amelyben össze tudjuk gyűjteni a állampolgárok petícióit, tehát azokat a témákat, amelyekkel a az emberek foglalkoznak, és amelyeket ők fel akarnak tölteni erre a digitális platformra. Tehát szépen lassan, lépésről lépésre haladunk. Egy olyan országban, ahol egy régi típusú papíralapú adminisztráció valósul meg, de hát a jogállamiságnak azért nagyon nagy tapasztalatai és hagyományai vannak nálunk, de hát sok az ellenállás is a digitalizációval szemben, úgyhogy én azt hiszem, hogy itt az alapjogok, a szabadságjogok, a személyes adatokhoz való jog tiszteletben tartása mellett kell haladnunk. Ami pedig a demokráciát illeti, én azt gondolom, hogy azért van még itt előrelépni való mozgástér. Thank you. Köszönöm szépen, Kajú asszony, hogy beszámolt nekünk a franciaországi tapasztalatra. Magyaris úr ugyancsak a Nemzetgyűlés tagja, a külügyi bizottság ban dolgozik. Egy másik aspektusból fogjuk most meghallgatni a francia tapasztalatot. Ha összejön a kapcsolat. Majubi úr, nyomja meg a speak gombot, legyen szíves. Igen, most már látjuk, de nem halljuk. Na Jogi úr, hall minket? Viszont mi nem, nem halljuk önt. A mikrofonja be van kötve? Nyomja meg a mik gombot, a mikrofon gombot, és frissítse az internet oldalát. Próbálja újra. Hallanak? Igen, halljuk, jó. Na, nagyszerű. Miami Uzsnirnak hívnak, a Nemzetgyűlés tagja vagyok, és Macron kormány államtitkára, aki a digitális ügyekért felelek, és nem akarok minden digitális témáról beszélni, kizárólag arról, hogy a polgári részvétel és a jogérvényesítés hogyan zajlik digitálisan, és milyen korlátai vannak egy ilyen rendszernek. Az előttem szóló kolléganő elmondta, hogy a polgári részvétel jogérvényesítés hogy működik a pénzügyi gazdasági területen. Ugye van egy ide vonatkozó törvény. 2012-ben és 2016-ban az elnökválasztás során már felmerült ez a kérdés, hogy a participatív demokráciában ki vehet részt, és ha sikerül a digitalizáció, akkor nem szűkül -e be esetleg azoknak a köre, akik részt tudnak venni, és első körben csak 4 millió ember jelezte, hogy tudna részt venni, vagy akarna, tehát nem volt még elég ez a létszám nyilván, és azóta is felmerül a kérdés, hogy ki képes, ki tud, ki akar részt venni. Van sajnos egy digitalizáció ellenes lobby is, sőt egy új lobby jött létre, amely a jogalkotást hátulról, nem a parlamenten keresztül akarja befolyásolni, és a, és mobilizálják a médiát, és minden terület, hogy elkerüljék azt a kötelezettséget, hogy biztosítaniuk kelljen a digitalizált szolgáltatásokat. Mert mert ha megjön, létrejön ez a kapacitás, akkor az másképp tudja befolyásolni a jogalkotó szerveket. És akkor vannak a videójáték alkotók, terjesztők, akik viszont nagyon komolyan megszervezték magukat, hogy ebben a jogalkotási folyamatban lobbyerőt alkossanak, és ezt sikeresen tették. Macron elnök kormánya szeretné kiterjeszteni a digitalizációt minél nagyobb körére a társadalomnak, de látjuk, hogy ez nem egy egyszerű történet, mert csak akkor érdemes egy ilyen rendszert létrehozni, hogyha a társadalom óriási többsége használja. A participatív demokráciának egy vitatott kérdése, amiről nagy vita volt. Ugye van egy digitális vita, és van egy fizikális vita. A digitális vitához két millióan szóltak hozzá, a fizikális rendszerek vitájához csak tíz ezeren és ebből is három dolgot le lehet vonni, hogy a embereknek időt kell biztosítani, teret kell nekik adni, és támogatni kell őket. Időt kell adni, hogy aki egyelőre még nem akar részt venni ebben, annak minden lehetősége meg legyen, hogy tudhassa, hogy hogyan vehetne részt, és ez milyen körülmények között történik, és milyen garanciák mellett. Ez nem napok és hetek kérdése, hanem valószínűleg sokkal hosszabb ideig tart. Meg kell adni a polgároknak az időt, hogy átálljanak. Ez több hónapot jelent, és etapokban kell lépni, és több fázisban kell segíteni az önszerveződést. A másik, hogy meg kell adni a polgároknak a teret ugye egyre több olyan tér lesz, ahol participatív módon lehet részt venni. Sok ilyen fórum. És technológiailag ez ma már lehetséges, a legkomplexebb rendszerek is lehetségesek, de azt kell elérni, hogy érdemi, lényegi hozzászólásokat lehessen tenni, ezekben a rendszerekben nem egyszerűen hang és kép kérdése ez, hanem az, hogy aki részt vesz egy ilyen participatív térben, az úgy érezze, hogy valóban ö, szerepet kapott. A harmadik aspektus pedig a támogatás aspektusa. Nem könnyű. A jog alkalmazását, a jogban való részvételt támogatni. Ez egy szokás kérdése, ami vagy megvan, vagy nincs meg, és nagyon kemény munka és sok pénz az embereket átállítani. Elnézést kérek, de félbe kell, hogy szakítsam, elejárt az ideje, kérem, jusson a gondolat menete végére. Mondja az elnök. Tehát időt, teret és támogatást kell adni. Ez az a lényeg, ezt akartam elmondani. Köszönöm szépen mindkettőjüknek. A francia tapasztalatokat, ahogy elmondták. Most Szezsődi úrnak adok szót két percben. A Renew frakció nevében. Szizsúrni úr sajnos nincs vonalban. Akkor Malagász úr következik Portugáliából. Hall minket? Két perc van. Igen. Köszönöm szépen a szót és az elhangzottakat. A portugáliai helyzet a digitalizáció ezen aspektusa tekintetében nagyon hasonlít a franciához. Tehát van egy Simplex nevű programunk, amelynek az a célja, hogy csökkentse a bürokratikus eljárásokat, és kiváltsa a régi típusú eljárásokat új, hatékony digitális eljárásokkal. És új digitális eszközöket is fejlesztünk, hogy a polgárok bármelyike hozzáférhessen egyre több új szolgáltatáshoz. Az adózás például nagyon sokat egyszerűsödött, ezt a kormányszervek hozták létre, ezt az új rendszert, de mindkét végén felmerülhet probléma a vonalnak, ahogy önök is látják, hogy képesek-e, akarnak -e az emberek részt venni ezekben a digitális folyamatokban. Tehát nem elég a technológiát biztosítani. A problémát csak akkor oldattuk meg, ha teljes lesz a lefedettség, még mindig nem az, Portugáliában sem, és, és az emberek, az átlagpolgár ö, is elsajátítja azt a digitális ö, írás tudóságot, vagy annak a minimumát, ami ehhez szükséges. És a változáshoz tudjuk, hogy konszenzus is kell, és nem sokára kijön majd nálunk egy karta, amely a digitális jogokról szól, vagy hát az emberi jogokról a digitális korban, amely világosan fogalmaz majd, és tisztázza a célokat, eszközöket, kereteket, és foglalkozik azokkal az alkotmányos problémákkal is, amelyek eddig felmerültek. Tehát nem mindegy sem, hogy az egyes európai országok hogyan válaszolnak erre a kihívásra. Van tehát digitális törvény, most már mindenhol, de ez nem elég. Résztvevőkre van szükség, a társadalom széles rétegeinek részvételére, és arra, hogy a polgárok átaljanak az internetes ügyintézésre, garantált biztonságúak legyenek a portálok, és tényleg hasznosak legyenek, hogy minden lehetséges űrlap dokumentum egy helyben legyen, könnyen elérhető legyen. És most például a saját parlamentem is bevezetett egy elektronikus petíciós rendszert, amire könnyű feliratkozni, és bárki benyújthat közvetlen petíciót. A válság, a járvány idején ezek nagyon fontos lehetőségek. Máli úr, köszönjük. Nem tudom, hogy vonalban van-e a következő felszólalónk. Ha igen, akkor kérem, hogy nyomja meg a speak gombot. nem látunk, nem hallunk semmit, akkor tovább lépünk. 2007-ben reflektálnék az elmondottakra. Már mi is létrehoztunk egy törvényt, de nagyon sok részét nem sikerült végrehajtani, megvalósítani a legnagyobb akadály az volt, és részben ma is az, hogy a debürokratizáció nagyon lassan, nehézkesen halad előre. látjuk, hogy mi történt Franciaországban, Portugáliában, hogy meg kell győzni az ügyintézőket arról, hogy át kell nekik is állni. Most egy kicsit beszéltem, hogy Amaviu-nak legyen ideje csatlakozni, két percet kap. Munir úr, köszönöm szépen. Ha a közalkalmazottakkal beszélünk, akkor kiderül gyakran, hogy a képzésük során nem sok digitális képzést kaptak, miközben magánemberként viszont nagyon is használják az internetet, a Facebookot. Tehát csak egyelőre csak a személyes és otthoni életükben ismerik ezeket a technológiákat, de nem kapták meg azt a képzést, amivel a szakmájukat is így tudnák bonyolítani. Tehát fontos, hogy ezeket a modern eszközöket már a képzése során, a, a állami alkalmazottak képzése során bevezessék. És az egyik pillére az átállásnak pedig az, hogy ezek az eszközök pedig egyszerűek, könnyűek és jók legyenek. De mondom, van egy kulturális háttér is, egy attitűd vonatkozású, hogy egyes emberek akarnak-e, tudnak-e egyáltalán digitális adatokkal bánni. Sok ember igényli a fizikális kapcsolatot, még az adatokkal is, és pláne az ügyfelekkel, és és tehát megosztottak az állami alkalmazottak is azt tekintetben, hogy akarják-e egyáltalán használni ezeket a rendszereket. De a polgárok érdekében ezt meg kell tenni, ezt az átlép, átállást, hiszen a polgárok körében növekszik az igény. Thank you very much. Köszönöm szépen, mielőtt megadnám a szót Karinyu asszonynak. Fosz úr, az EPP koordinátora is szeretne hozzászólni, hogyha ezzel egyetértenek, akkor Fosz úrnak adjuk meg a szót először. Tessék, két percre öné a szó, Fosz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is remélem, hogy látnak, hallanak. Természetesen az az elemzés, amit hallhattunk a francia tapasztalat alapján, az inkább az állampolgárok részvételére vonatkozott, hogy hogyan tudnak az állampolgárok részt venni a francia jogalkotásban. A probléma ezt övezően az az, hogy milyen mértékben kivitelezhető ez politikai akarattal, de itt van még az a kérdés is, hogy igazából ez lerövidíti, vagy inkább meghosszabbítja-e a jogakotási folyamatot. A digitális jogakotás során esetlegesen a demokratikus eljárásokat rövidítjük le, hogyha a digitális megoldásokat választjuk. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Bar. Köszönöm szépen, Fosz úr. Most visszaadom a szót Kariu asszonynak három percre. Uh, chair, she left. Elnök úr, már nincs összeköttetésben velünk, Kári asszony. Köszönöm szépen, folytatjuk a vitát. Szilvia Kulman professzor asszony szeretném üdvözölni a Németországi Normál Ellenőrzési Bizottság részéről. Arról fogunk beszélni, hogy hogyan vezetett ez a digitalizációhoz, a COVID-19-es járvány a jogatásban. Öné a szó 10 percre. Köszönöm szépen. Előkészítettem egy prezentációt diákkal, remélem, hogy ezt látják a kivetítőkön, a képernyőkön. Köszönöm szépen. A következő diát kérem. A struktúrája a következő az előadásomnak. Először bemutattam a jobb jogotás modelljét Németországban, amit mi végzünk a német jobb joghatási tanácsban. Tanácsot adunk a digitális jogalkotás kapcsán is, és specifikus szerepet kaptunk ezért a járvány során. Ezután pedig szeretnék beszélni arról, hogy a járvány hogyan gyorsította meg a digitalizációt. Az előző hozzászólók is beszéltek már arról, hogy a digitalizációt igazából erőlevitte ez a járvány. Következő dia. Mit, mit jelent a jobb jogalkotás Németországban szerintünk. Ebben benne van az, hogy úgy, mint egy eh, szabályozói ellenőrzési testület, amely egy független szerv, nem ellenőrzi a kormány. Tehát független szervként azt kívánjuk elérni, hogy a jogszabályozás ne legyen eh, bonyolultabb, vagy költségesebb, mint amilyenek lennie kell ahhoz, hogy egy politikai meghatározott célt, vagy demokratikus eh, politikai célt elérjünk. Következő dia. Egy független szerv vagyunk, a federális kancellária keretén belül működünk. Ez a harmadik hivatali időnk már. 2006-os törvény alapján hozta bennünket létre támogatjuk és ellenőrizzük is a federális kormányt a jobb jogalkotás területén. Megvizsgáljuk azt, hogy az új javaslatok megfelelnek-e az előírásoknak, megnézzük a hosszatávú hatásait és ennek, megvizsgáljuk azt is, hogy tényleg történik-e adminisztratív könnyítés, és ebbe beletartozik a digitalizáció is. Következő dia. A tanácsot, tanácsunk felvizsgálati szerepét ez a dia mutatja. Értékeljük a megfelelési költségeket, hogy ezt betartják-e a minisztériumokat, megfelelő módszert alkalmaznak-e, vannak még plusz kompetenciák is, megvizsgáljuk azt, hogy egy új adott nömet törvény az egy az egyben átültetése-e az EU jogszabályoknak, vagy inkább ezen túl akarnak még menni. Megvizsgáljuk azt, hogy történik-e administratív könnyítés és digitalizáció például. Következő dia, még egyet lépjünk, és még egyet. Arról szeretnék most beszélni, hogy mi volt egyedülálló a járvány során Főként a kormány a járvány hatását próbálta enyhíteni, főként a tartományok voltak felelősek a különböző előírások betartatásáért, de voltak olyan előírások, amelyek federális szintről érkeztek. Volt egy nagyon specifikus helyzet, hogy amikor ezeket a jog javaslatokat, amelyek gazdasági és szociális szempontból kihatottak, ezeket csak néhány nap alatt kellett végigvinni. Ez rendkívüli módon felgyorsította a jogalkotást a járvány során, és a szabályozói ellenőrzési tanács nem ö, hozott létre formális nyilatkozatot, csak nagyon sürgős esetekben. Azt vizsgáltuk, hogy a jobb jogotás elvei megvalósulnak-e. Következő dia. Még egy. következő dia. Köszönöm. mi volt a középpontjában, mi volt a lényege a járvány során hozott jogszabályoknak? Voltak törvényei rendeletek, amelyek főként az egészségügyi minisztériumból érkeztek, de voltak olyan jogalkotási javaslatok is, amelyekkel a másodlagos hatásait próbálták rendezni a járványnak, a gazdasági jólét, pénzügyi adózások, politikák ezek kihattak a federális költségvetésre, mindezek eredményeként nagyon nagy megfelelési költségek alakultak ki. A Nemzeti Megfelelési Tanács úgy számolta, hogy egészen a mai napig több mint 9, 9 millió euró éves megfelelési költség fakadt ezekből a rendeletekből, és mintegy 700 millió euró egyszeri megfelelési költség. Tehát ez érintette a közigazgatást, az, az állampolgárokat, a vállalatokat ezek főként a kórházi rendeletekből fakadtak, a intenzív osztályok ellátása szempontjából, de ezek kötöttek az adó előírásokhoz, amely fontos volt a gazdaság szempontjából. Következő dia, és még egy. milyen mértékben gyorsította meg a járvány a digitalizációt? Van egy kis gond Németországban, pedig az, hogy nem vagyunk előkelő helyen, ami a digitalizációt illeti. Ezt láthatják ezen a dián. A vörös oszlop Németországot jelöli, a szürke az EU átlagot, tehát mindenképpen ezt fel kellene uh, gyorsítanunk, fel kellene gyorsítani a digitalizációt, tehát következő dia. És pontosan ezért a válság egy lehetőséget is teremtett arra, hogy újra befektethessünk a közigazgatás digitalizációjába. Számos intézkedés volt, javaslat volt federális szinten, arra vonatkozólag, hogy felgyorsítsuk a digitalizációt, például a szociális védelmi csomag, amely egy új lehetőséget kínált arra, hogy digitális eljárások, meghallgatások legyenek a munkaügyi bíróságokon, a Német Szövetségi Parlament eljárási szabályzatát is módosították, hogy lehessenek virtuális ülések a plenárison, a szakbizottságokban, és lecsökkentették a szavazatképességet a szavazások szempontjából. Tehát másfajta megoldást választottunk, mint a franciák. A francia modellről is beszéltünk, de ez nem kapott többséget a parlamentben, és ezért csökkentették a szavazatképesség szintjét. Vannak kísérleti záradékok is a német parlament számára, hogy lehessen digitális üléseket tartani, és lehet, hogy ezek állandó szabályá alakulnak át. Végezetül pedig a gazdasági ösztönző csomag, amelyet júniusban hoztak létre, a cél az az volt, hogy a járvány után újraindítsák a gazdaságot. Ennek a, az élénkítési csomagnak a fő célja az az, hogy a digitalizációt lehessen erősíteni, hogy be lehessen fektetni a fenntartható technológiákba. Mintegy 4 milliárd eurót szántak a közigazgatás digitalizációjára, ebből 3 milliárdot különítettek el a helyi e szolgáltatások bevezetésére, hiszen az önkormányzatok él, nagyon fontosak a szolgáltatások nyújtása szempontjából az állampolgárok számára. Egy másik célja ennek az élénkítő csomagnak az az volt, hogy fel lehessen gyorsítani egy új jogszabály bevezetését, az Online Access törvény 2022-ig 600 szolgáltatás, közszolgáltatást kell digitálissá tenni az állampolgárok számára. Ezt már törvényi szinten szabályozzák ebben az online hozzáférési törvényben, meg kell gyorsítani tehát az eljárásokat, hogy el lehessen érni ezt a jogilag meghatározott célt. Ez nagyon magas eh, arányú online szolgáltatást jelentene Németországban az utolsó diám azt mutatja be, hogy az online hozzáférési törvény végrehajtását hogyan képzelik el Németországban. Föderális szerkezetű ország vagyunk, léteznek a tartományok, a helyi kormányok, három szint van, és mindegyik szintnek együtt kell működnie, és ezt mutatja ez a táblázat annak érdekében, hogy el lehessen érni a magasabb szintű digitalizációt, és hogy el lehessen érni azt, hogy ezt a 600 szolgáltatás online jelenjen meg. Tehát ez a szervezeti felépítés minden egyes szolgáltatási terület, legyen szó család, jogi szolgáltatásokról, lakhatásról, adózásról, mindig is egy föderális minisztérium felel ezért, és egy állami minisztérium. Tehát az elképzelés az az, hogy minden más szereplő is átveszi ezt, alkalmazzák ezt a megoldást. Ez egy óriási feladat, mi mindig dolgozunk ezen, és remélhetőleg kihasználhatjuk ezt a járványt arra, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm. Köszönöm szépen. Most megnyitjuk a vitát, megadjuk a szót Azt asszonynak Lengyelországban. Miss Kante, can you... Skante asszony, kérem, nyomja meg a beszéd gombot, a speak gombot. Now you hear me? Hallanak. Köszönöm szépen, örülök annak, hogy részt vehetek ezen a vitán, a jogszabályozás a járvány idején, a nagyon fontos mindez a jogállamiság szempontjából is. Meg kell adni a járvány során is az embereknek a lehetőséget arra, hogy vitás ügyeiket rendezhessék. Az e-igazságszolgáltatás nagyon fontossá vált. Romániában azok a szabályok, amiket elfogadott a kormány, alapot teremtettek arra, hogy sokkal hatékonyabb legyen az igazságszolgáltatás, volt egy elnöki határozat március 22-éről, amely egyfajta szükséghelyzetet teremtett, és ezáltal lehetővé járt az, hogy az ügyészek, a bíróságok videokonferenciát tarthassanak, a bírósági meghallgatásokat most már eh, egy eh, titkosított eh, videórendszeren keresztül végzik. Annak érdekében, hogy hozzá lehessen férni a gyors igazságszolgáltatáshoz, elfogadott a parlament egy jogszabályt, amely által meg lehetett kérdőjelezni a Covid előírásokat, és elektronikus kommunikációt is lehetővé tettünk. Az e-igazságszolgáltatást kapcsán figyelembe kell venni az eljárás megfelelőségét, Lezárom a hozzászólásomat azzal, hogy a digitalizáció az igazságszolgáltatásban az Európai Bizottság számára is a nagyon fontos pont. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm. És most Pakai úr kapja meg a szót Magyarországról. Ajka István vagyok, Magyar Parlamentben a Törvényalkotási Bizottság alelnöke és a Fidesz pártjának tagja, a Fidesz frakciójának a tagja. Nagyon sok értékes gondolatot hallottam itt ma, és örülök, hogy jelentek ezen a megbeszélésen. Szeretnék röviden arról beszámolni, hogy a magyar parlamentben már a 90-es évek óta jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre annak érdekében, hogy a digitális kor eszközei és vívmányait hogyan és minden jobban használjuk ki a képviselői munkában, illetve a jogalkotási munkában több nagy korszaka volt a parlament digitális fejlesztésének, legutoljára 2017-ben vett nagy fordulatot, és nyugat lelki ismerettel mondhatom, talán nem is szabadna magunkat dicsérni, de el szeretném mondani, hogy ezt a rendszerünket az Európai Közigazgatási Intézet 2019-ben a Best Practice díjjal jutalmazta, és azt gondolom, hogy ez ma az egyik legkomplexebb rendszer Európában az alkotmányosság kritériumainak a betartása mellett ez a rendszer szinte minden képviselői munkához digitális segítséget nyújt, ami azt is jelenti, hogy a képviselők a munkájuk során teljes mértékben támaszkodhatnak a digitális eszközökre, tértől és időtől függetlenül. És azt is el kell, hogy mondjam az adatbiztonság kapcsán, hogy egyetlen egy kibertámadás sem volt olyan, amely sikere vezetett volna a magyar parlament rendszerével szembe. Az adatok teljes biztonságban vannak és voltak, és azt kell, hogy mondjam, hogy adatbiztonsági szempontból is rendkívül magas fejlett rendszert tudtunk létrehozni. Ugyanakkor nyilván el kell mondanunk, éppen a digitális kor jellemzői az, hogy soha nem lehetünk elégedettek, és soha nem lehetünk eléggé óvatosak, amikor a fejlesztésről és az adatbiztonságról van szó. Most érdemben a mai hozzászólásokhoz annyit szeretnék hozzátenni, hogyha megengedi, hogy több, több képviselőnek a felszólalásából kiviláglott, és az jött ki hangsúlyosan, hogy hogyan viszonyuljon a jogalkotás a digitál, digitalizációhoz, hogyan viszonyuljon a jogalkotás a digitális kor követelményeihez, illetve kihívásaihoz. Én azonban úgy teszem fel a kérdést, vagy úgy is szeretném feltenni a kérdést, hogy vajon a digitális fejlesztések világa, a digitalizáció, az hogyan alkalmazkodik az alkotmányosság kérdéseihez, hogyan alkalmazkodik az emberi jogok és az adatbiztonság kérdéseihez. Én azt gondolom, hogy mind a digitalizáció világában alkotmányos gondolkodásnak is meg kell jelennie, mint ahogy a jogalkotás világában is meg kell jelennie a digitális kor tényeinek, a digitális kor lehetőségeinek és adott esetben veszélyeinek. Ne felejtsük el, hogy a digitális kor nem csak eszköz, vagy nem csak eszköz jelent, hanem átalakította a világunkat, és átalakítja tulajdonképpen a szociális, emberi kapcsolatainkat is, tulajdonképpen rohanva halad, és ehhez képest a jogalkotásnak a fontolva haladás tempója sokszor nem alkalmazkodik. Vagy a fontolva haladás régi Róm régi római jogi alapelve az adott esetben éveket, évtizedek. I'm sorry, Mr. Vakai, but I have to close you. Elnézést kérek, le kellett zárnom önt. És be kell fejeznünk két percen belül a munkát. Sajnos a tolmácsolást sem tudjuk tovább biztosítani. Úgyhogy kérem, hogy minden felszólalónak hat köszönje meg a munkáját, az összes parlamenti képviselőnek, tagállami parlamenti képviselőnek és európai parlamenti képviselőnek, és köszönöm szépen az Európai Parlament különböző szolgálatainak, akiknek köszönhetően ezt az első parlament közi ülést le tudtuk bonyolítani. Ez egy úttörő jellegű találkozó volt, és mutatja azt, hogy a demokratikus intézmények folytatják a munkájukat a válsághelyzet, a járvány ellenére, és újfajta munkamódszereket vezetünk be. A digitális munkamódszerekre gondolok. Sassoli elnök is elmondta, hogy a parlamentnek nyitva kell maradnia, mert a demokráciát nem lehet bezárni. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a segítséget, a mi parlamentünk is ebbe az irányba fog tovább munkálkodni, ugyanakkor ambiciózusabbnak kell lennünk, és egy olyan európai társadalmat szeretnénk segíteni, amely egyre inkább hozzá van szokva a digitális eszközökhöz, és ugyanakkor ennek a digitális világnak a hatásait is figyelembe kell venni a gazdasági, illetve társadalmi élet különböző területeire az online eljárásokon keresztül biztosíthatjuk a jogalkotást és az állampolgári jogok gyakorlását. Ez egy nagyon fontos terület, és rámutat arra is, hogy konszolidálni kell a digitális szolgáltatásokat, hanem még ezen felül egy igazi ugrásra van szükség egy digitális adminisztráció létrehozása érdekében. Mind az Európai Uniós intézmények szintjén, mind a tagállamok szintjén. Ilyen értelemben egy új digitális Európa felé haladunk, a technológiákat szeretnénk beépíteni a jogalkotási folyamatba is, és ugyanakkor biztosítanunk kell azt is, hogy ezek könnyen lefordíthatóak legyenek a mindennapi életre is. Az együttműködés biztosítani kell a különböző jogalkotási és joggyakorlási szintekkel. A mai napon meghallgatottak arra mutatnak rá, hogy a digitalizáció és a jogalkotás kéz a kézben kell, hogy járjanak tartalmi és formai kérdésekben egyaránt. És ehhez pedig a civil társadalommal sokkal szorosabbra kell fűzzük a viszonyunkat, és nagyon fontos az, hogy mindezt sikerrel tegyük. Ezen kívül dialógusra van szükség, ideológiai szempontok magunk mögött hagyására, új keretrendszer megalkotására a digitális tevékenységek szempontjából, hogy az értékeinket, figyelembe tudjuk venni, ugyanakkor hatékonyak és dinamikusak tudjunk lenni. Szeretném ezért kérni mindazokat, akik a mai napon részt vettek az ülésünket, hogy erősítsük a parlamentjeink közötti kapcsolatot. Ez egy fontos irány a jövő munkájának szempontjából is, és még egyszer köszönöm szépen, hogy az Európai Parlament Jogi Szakbizottságának ülésén részt vettek a mai napon. Köszönöm.